és hogy dolgozzanak. Be kell zárnunk a nők és férfiak közötti szakadékot. Köszönjük, biztos úr, ezzel lezárjuk ezt a vitát. Holnap 12 órakor lesz a szavazás. Nos, megyünk tovább, a következő napi rendi pont, filides úr jelentése az menekültügyel kapcsolatos unión belüli szolidaritás fokozása. Triantafilides Filides úr itt van? Megkapja a szót. Köszönöm, biztos eh, úr, elnök asszony. A közös európai menekült eh, rendszerrel kapcsolatos eh, tárgyalások már évek óta húzódnak. Egy új korszak van új korszakra van kilátás ezen a területen. Ugyanakkor ez az új korszak nem feltétlenül olyan, mint amilyet szerettünk volna. Vannak ugyan pozitív lépések, ezeknek a pozitív lépéseknek eh, a megvalósításához eh, is eh, időre van szükség, tehát fokozatosan változnak a dolgok. Itt kell a parlamentnek egy erős jelzést küldenie a tagállamok, illetve az Európai Bizottság felé. Mit vár el a parlament a menekültügyi rendszer szolidarisába tétele érdekében. Ebben a szövegben sikerült nekünk ezt, ezt az igénylistát gyakorlatiasan megközelíteni, tehát mit jelent a szolidaritás a gyakorlatban, erről szól ez a jelentés, például a terhek megosztása a különböző tagállamok között az egyik ilyen kulcstétel. Az Európai Bizottságtól azt várjuk, hogy megfelelő jogalkotási anyagokat tegyen le az asztalunkra, és ezzel a 99 óta meglévő jogi kötelezettségeinket közösen teljesíthetjük. Köszönjük az együttműködést, amelyet az Európai Bizottság mutatott ezen a témán, ezzel a témával kapcsolatban. Most akkor következnek a spontán felszólalások. Papa Nikolau úr kap először szót, egy perc. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Ami az én frakciómat, az Európai Néppártot illeti, illetve ami Holmájár árnyék jelentéstevő asszonyt illeti, valamint saját személyes nevem, saját nevemben is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek ehhez a kiváló jelentéshez. Továbbá szeretném hangsúlyozni, nagyon fontos volt az előkészítő munkálatok során lefolytatott vita ebben a témában hiszen egyidejűleg folynak a tárgyalások a menekültügyi csomagról, év végéig kell lezárni a tárgyalásokat a tervek szerint. Ez a jelentés lehetőséget biztosít a számunkra, hogy világosan kimondjuk a véleményünket, világosan tegyük álláspontunkat, és azt hiszem, ez a jelentés a tárgyalások lezárulta után is egyfajta referencia pont, ahogyan a jelentéstev is elmondta. Vannak bizonyos problémák a közös menekültügyi csomaggal, fontos, hogy még több szolidaritásról tegyünk tanúbizonyságot, még inkább megosszuk a felelősséget. Szükség van egy közös európai ügyre, nagyobb arányú szolidaritás, ezt világosan kimondja a jelentés. Köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek és a frakcióknak az erőfeszítéseket. Romeva úr kapszót felicitar al ponente, entre otras cosas porque como dice... Eh, eh, Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a munkájához, többek között azért is, mert elmondta, jelentésében szeretne gondoskodni arról, hogy az európai menekültügyi rendszer jól működjön. Nagyon fontos ez tekintettel arra, hogy milyen időket élünk. Ha belegondolunk, hogy hányan veszítik el életüket, mert át akarnak kelni a földközi tengeren, és egyre többen vannak ilyen emberek. Látjuk azt is, hogy nincsenek konkrét intézkedések, mindez problémákat szül, többek között Görögországban is, és ez aggasztó helyzetet teremt. Szolidaritásról is szó van a tagállamok között. Ez kötelezettségünk nem csak monetárius értelemben, hanem politikai felelősségről is beszélünk, hiszen szükség van erre ahhoz, hogy az érintett tagállamok meg tudjanak birkózni bizonyos nehézségekkel. Ezért azt gondolom, mindenképpen szükség van ezekre a javaslatokra. Mazes Kukovic. Mazes Kukovic képviselő kap szót. Voilà, 670 Non. D'accord, ne pas là. Madame Basescu. Basescu asszony, öné a szó. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, problematica... Nagyon köszönöm, elnök asszony az Európai Unión belül a menekült ügy problémája rendkívül kényes kérdés. A tagállamok között jelentős különbségek vannak, például a menekült ügyi kérelmek számában is. E, ezt csak a nagyobb szolidaritással lehet megoldani ezt a kérdést. Egy támogató hivatal felállítása az Európai Unión belül a szolidaritás megtestesítője lehetne. Románia megértette az együttműködés fontosságát azokkal a tagállamokkal, amelyek vagy ahol a menekültek jelentkeznek. Románia viszonylag kevés menekültet kell, hogy ellásson. A nagy szabású bevándorlás, illetve menekült áradatot elszenvedő országok segítségének szükségességét megértjük szorosabb együttműködésre van szükség a tagállamok között. Flasikova asszony kap szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy 2012-ig létrehozza az egységes európai menekültügyi rendszert. Közös védelem, egységes szabályok mentén, egységes jogállás azok számára, akik a nemzetközi védelmet élvezik. A migrációs áramlatok többnyire vegyesek. Ide tartoznak menekültek, menedékkeresők, kíséret nélkül utazó kiskorúak. A migrációs áramlatoknak megvannak a saját jellemzőik, és ezeket is figyelembe kell venni tagállamok eh, nincsenek eh, abban a helyzetben, hogy eh, feldolgozzák a menekült kérelmeket külön-külön, jobban el kell osztani a kompetenciákat, erősíteni kell a bizalmat, erősíteni kell a szakmai együttműködést. Tunun Honstein asszony következik. valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy Máltán, Olaszországban, Görögországban milyen rendkívül súlyosak a problémák a földközi tengeri térségben, úgy általában a menekültek miatt. De kevesebbet beszélünk a kelet-európai országokról, pedig ez a térség is nagy kihívást jelent számunkra. Nem szabad, hogy legyen választó vonal Európában a dél, illetve az észak-európai probléma között. Egy közös politikára van szüksége. Sokan beszéltek az európai szolidaritásról, de szükség lenne felügyeletre is, vagy akár közös határőrségre Európában, hogyha ellenőrizni akarjuk, hogy valóban mindenki számára biztosítják a megfelelő, a méltóságot, nem sérül az emberi méltóság, és a menekültek számára mindenütt biztosítják a méltóság teljes bánásmódot. Köszönöm szépen, hogy az elnök hogy Paska úr következik. Igen, tisztelt elnökasszony, biztos úr. Egyre több bevándorló érkezik Európába az arab tavasz után, és látjuk azt is, hogy mennyire fontosá vált a közös menekült politika. Leginkább a déli országokat érinti a menekültek nagy áradata, és a, ők, ezek az országok kérik elsősorban, hogy jobban, igazságosabban osszák meg az EU tagállamok a terheket nem mindig hozzák meg a megoldás kísérletek a kívánt eredményt. A menekültek az a reménye jönnek Európába, hogy itt majd jobb életet találnak. Néhány volt gyarmattartó, korábbi gyarmatairól érkezők beszélik a nyelvet, és ezért remélik, hogy tudnak integrálódni a társadalomba, tehát Algériából érkezők beszélnek franciául, volt angol gyarmatokról érkezők angolul, de hogyha Litvániába vagy Észtországba érkeznek, akkor itt a nyelvi akadály szinte leküzdhetetlen és hogy jó megoldásokat találjunk az ilyen élethelyzetekre is, meg kell őrizni a választás lehetőségét, tehát hogy választhassanak, melyik országban szeretnék megkísérelni a beilleszkedést. Mikolasik úr következik. Merci beaucoup, Madame la Présidente. kollégovia, pán. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, igen, tisztelt biztos úr, elnök asszony. A közös európai menekültügyi rendszer a tervek szerint 2012-ben születik meg teljes egészében, és egy átdolgozott verzióban ölt testet. A rendszer célja szavatolni, hogy minden tagállam megállapodjon, közös nevezőre jusson, ami a menekültügyet illeti meg tudom érteni azokat a kollégákat, akik olyan tagállamokból érkeztek, amelyek nagyon nagy afrikai menekült hullámokkal szembesülnek, Görögország, Olaszország és Málta tartoznak ide. De az én hazám is egyre több migránssal konfrontálódik. Ők egyre kevésbé tekintenek hazámra tranzitországként, le is szeretnének telepedni Szlovákiában sok esetben. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Szlovákia haladást könyvelhet el. Humeneben egy menekült táborban jártam, nagyon jók a körülmények, nagyon jó az egészségügyi ellátás is, és jók az integrációs lehetőségek. Biztos vagyok benne, hogy sikerre viszi ezt az ügyet ez a jelentés. Köszönöm. Befejeződött ezen a KSDI szakasz, és a biztos úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is szeretném megköszönni a rapporternek, Triada Fitalis úrnak, és a kollégáinak a jelentésbe fektetett munkát. Az Európai Bizottság üdvözli ezt a jelentést, illetve a, egyetért a szolidaritás elvével a szolidaritásnak a felelősséggel kéz a kézben kell járnia, mindenkinek a kötelezettségeit is teljesítenie kell. A szolidaritás lehetséges módjait azonosították az intézményeink, gyakorlati együttműködés, technikai együttműködés, támogató műveletek együtt kell, hogy járjanak a jogalkotós, jogalkotási harmonizációval egy könnyen mobilizálható eh, rendszer eh, minden résztvevő bevonásával a tagállamok eh, közti feladat megosztás és a nemzetközi menekülteknek adott nemzetközi védelem végrehajtása ilyen elvek. A szolidaritással kapcsolatos cselekvés az kiegyensúlyozott kell, hogy jelen legyen, nem csak a szabálytalan, illetve jogellenes bevándorlással szemben kell fellépnünk, hanem egy közös, jól működő menekültügyi rendszert kell kialakítanunk. A második dolog az az, hogy a szolidaritás és a menekült ügy az nem reaktív eh, politika, és nem szükséghelyzetekre való reagálás. Eh, bizalmon kell, hogy alapuljon, mindennapi gyakorlaton, az integrációs erőfeszítések támogatásával kell, hogy együtt járjon. Erre oda kell figyelnünk, eh, ugyanis még a, pont azért, mert az ilyen mindennapi munka kevésbé látványos, mint a tűzoltó munka. A szolidaritással kapcsolatos éves jelentés a jövő évben kitér ezekre a feladatokra. Egy szakértői ülésre is sor kerül ősszel, ahol a tagállamok beszámolnak az adott tagállam helyzetéről. Emellett a Dublini rendelet alkalmazásával kapcsolatos problémákat és egy új eh, menekült eh, allokációs rendszerre vonatkozó eszmecserét is eh, lekívánunk folytatni. A Dublini rendszer nem tökéletes, mert azt eredményezi, hogy bizonyos földrajzi okokból kifolyólag egyes tagállamok túl nagy terhet kell, hogy vállaljanak. Azok a tagállamok, amelyeknek nincs külső határuk, szintén szenvedhetnek nagy migrációs, illetve menekült ügyi nyomástól. Az egyes menekültek jobb helyzetben vannak, mint mások, abból kifolyólag, hogy milyen tagállamban kérik a menekült ként való elismerést. Intézményközi tárgyalásaink el kell, hogy vezessenek a menekültügyi rendszer, illetve eljárás második szakaszának létrehozásához. Köszönöm, biztos úr, ezzel befejezzük ezt a témát. Megyünk a következő napi rendi pontra. Ez egy közös vita a farmakovigilanciáról. McEwen asszony két jelentéséről van szó. Az egyik jelentés egy irányelv módosításáról, a másik pedig egy rendelet módosításáról szól. Linda McEwen négy percre kapsz. Um, now,